kompetens hatóságok értesítésével üresnek tekintjük, és ezzel az új képviselő mandátumát február 28-án, március 1-én és március 5-ével a három képviselő mandátumát megerősítjük.